Most pedig rátérünk a szavazatmagyarázatra, mégpedig azon szavazatmagyarázatokkal kezdjük, amelyeket nem, nem tudtunk már meghallgatni, aztán pedig folytatjuk a mai szavazatmagyarázatokkal. first item is the... Uh, az első napi rendi pont a földközi tenger térségében tapasztalható helyzet, illetve a migráció holisztikus kezelése. Luke úr lesz az első, aki erről beszélni kíván. Luke úr. The next speaker is... Akkor a következő hozzászóló Jill asszony lesz. Jill, you have the floor. Jill asszony, öné a szó. The next speaker is Mrs. Ferrar. Akkor Ferrara asszony a következő. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok migráns érkezik a földközi tenger vidékére, és sokkal hatékonyabban föl lehetne lépni ezen a probléma ellen, hogyha holisztikus lenne az Európai Unió megközelítése ambiciózus célokat kell kitűzni, ezeket meg kell tudni valósítani, át kell gondolni, hogy hogyan lehet legálisan bejutni az EU-ba, szét kell szedni azokat, a, vagy föl kell deríteni azokat a, a bűn, szervezeteket, akik ezt, meg, akik ezt megszervezik, a Dublini folyamatot át kell, föl kell, fölül kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy a migránsoknak milyen kérelmei vannak, és úgy gondolom, hogy megfelelően kell kezelni azokat az alapokat, amelyek a migrációval, illetve a menekültügyel foglalkoznak. Ezzel kapcsolatos spekulációkat meg kell szüntetni, meg kell nézni, hogy hogyan fogadjuk be a bevándorlókat, illetve a menekülteket. A szervezet bűnözésre le kell csapni nagyon fontosnak tartom, hogy hogy zajlanak az ellenőrzések a határokon. Az Európai Unió párbeszédet kezdett azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogalmazzuk át, vagy hogyan szervezzük át a migrációs politikánkat. Köszönöm. Következő hozzászólónk, Schulze úr. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A menekültek helyzete a földközi tenger térségében egyre inkább rosszabb a szíriai iraki helyzet, vagy Észak-Afrika sérülékeny gazdasági helyzete arra kényszerít az embereket, hogy meneküljenek Európába. Én ismerem ezt a helyzetet, segíteni kell ezeknek az embereknek, főként a helyszínen, de azoknak is, akik már itt vannak Európában. Az a legfontosabb, hogy minden európai tagállam a képességeinek megfelelően támogassa mindezt, ahogy ezt az Európai Unió szerződésének 80. cikke is ezt előírja. Megfelelően el kell ozdani a menekült hullámokat, mert különben túlterheljük az európai tagállamokat. Az Európai Bizottságot arra szólítom fel, hogy ezt vegye figyelembe a migrációs politika kidolgozásakor, és megfelelő intézkedéseket hozzon meg. Köszönöm. Thank you. The next speaker is... Köszönöm szépen. Giuffrida aztán a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is támogattam ezt az állásfoglalást, mert egy nagyon fontos lépésről van szó, kis lépés, de fontos. A bevándorlás kérdését kell mindenképpen kezelni. Nem lehet továbbra is azt mondani képmutatóan, hogy ez sürgőségi kérdés. Véleményem szerint átfogó megközeltésről van szó, fennhangon kell minden nap és újra és újra kérnünk azt, amit meg kell tennünk. Nagyon fontos az, hogy a jövőt pontosan lássuk, az olaszok és Olaszország a Mare Nostrummal hősiesen viselkedtek, ennek vége szakadt, meg kell nézni, mi lesz a folytatása. Úgy gondolom, hogy méltányosan kell bánnunk az, Európa, az Európába bevándorlókkal. A földközi tengerben Szicília és, és Olaszország többi része komoly nyomásnak van kitéve. Nagyon fontos, sürgős, hogy a legális bevándorlás kértését rendezzük, illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy, az ered, a, hogy a származási országban lépjünk fel, így új tragédiákat előzhetünk meg. Köszönöm szépen, Sebastián kolléga következik. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony, mi is támogattuk ezt az állásfoglalást, mert drámai módon éljük meg a bevándorlók helyzetét, akik a föld akik a földközi tenger keresztül próbálják elérni Európát. A Baleri szigetek, az andalusz kollégák is beszámolnak arról, illetve Szeutából és Meliából is hallok híreket, hogy milyen drámai a helyzet. Fontosnak tartom, hogy ne bevándorlási problémának nevezzük ezt, hanem bevándorlási kérdésnek a migráció alapvetően nem a bevándorlókkal kapcsolatos, hanem, az, hanem a származási országokban vannak gondok, ezért fontos az együttműködési politika, csak olyan együttműködési politika, amely valóban támogatja a származási országokat, csak ez érhet el eredményeket, csak így lehet javítani ezeknek az embereknek az életkörülményeit, csak így lehet elérni, hogy továbbra is ne ilyen tömegesen érkezzenek Európába a bevándorlók. Köszönöm. Köszönöm. Arnó asszony következik. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ahogy a Front és kollégáim, én is ellene szavaztam ennek az állásfoglalásnak, valójában nem oldja meg az Európa, Európai Unió sújtó tömeges bevándorlást több ezer kilométeres a szárazföldi határunk, és ennél még hosszabb a tengeri határunk. Úgy tűnik, hogy nem kompetens Európa nem tudja ezt megvédeni. A Schengeni megállapodás óta az Európai Unió semmit sem tudott sikeresen megtenni határvédelem területén. Nagyon sok a déli és keleti határokon az olyan ember, aki illegálisan lépi át a határokat. Hétről hétre több százan több százan lépik át illegálisan az olasz-francia határt, Nizza közelében, én, ott, nekem ott van a választókörzetem. Fontosnak tartom azt, hogy felfüggesszük a Schengeni megállapodást, hogy az európai tagállamok ismételten szuverén módon ellenőrizhessék határaikat. The next speaker is uh, Madame Pak a következő hozzászóló Pakaza Urtundoa asszony. Nincs itt. Akkor Matéra asszony következik. Ő sincs itt. Akkor próbáljuk a következő képviselő kollégát. Mlinav kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fölkészített tengertérségéről szóló állásfoglalást, illetve az Európai Unió migrációs megközelítését megszavaztam. Úgy gondolom, hogy a megfelelő megközelítés a legjobb módja annak, hogy megfelelő módon reagáljunk a bevándorlással kapcsolatban. A migrációs hullámok strukturális problémát jelentenek az Európai Unióban. A külső határok ellenőrzése, illetve a menekültügyi politika kihatnak az emberi jogokra is a bevándorlók esetében, és a földközi tengeri helyzet minden nap ezt mutatja nekünk meg. Sürgősen egy új stratégiára van szükség a legális migráció esetében. Ebben az összefüggésben az osztrák kormány javaslatát szeretném javasolni, hogy a szolidaritás alapján ö, osszuk meg a tagállamok között a menekült hullámokat. Köszönöm, mondja az elnök, Tomasics asszony következik. She's not here, madam. Nincs itt. Kinicsi asszony. Grazie, presidente. E ormai... Köszönöm szépen, elnök asszony manapság ugye már mindenki tudja, hogy a bevándorlással kapcsolatos problémákat kezelni kell, de csak koordinált módon lehet ezt megtenni. Tehát meg kell előzni a kiindulási országokban a elvándorlás okait, a szegénységet, a háborút, az üldöztetéseket, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megmentsük azokat az embereket, akik nagyon-nagyon veszélyes utakra vállalkoznak, és a szervezett bűnöző bandák kezei közé kerülnek. Legális módot kell találni arra, hogy Európába eljuthasson valaki, integrált, befogadó és menedékrendszert kell kidolgozni. Ez szerepel abban az állásfoglalásban, amelyről szavaztunk. De ez nem teljes és kimerítő válasz a problémákra. Talán ez a leghasznosabb, amelyet az Európai Parlament megtehet, hogy eljut ezen intézkedések elfogadásához, illetve a közelséghez, és felszólítja a bizottságot és a tanácsot, hogy lépjenek már a előttünk álló úton. Én emiatt szavaztam emellett az állásfoglalás mellett. Köszönöm. A hozzászóló, következő hozzászóló az Dehovszki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a következőt szeretném mondani. Ezzel kapcsolatban Októberben a mediterrán térségben a migrációs áramlásról elfogadott az Európai Parlament egy állásfoglalást, és ezután a tanács felállította a mediterrán munkacsoportját. E, és a bizottság is több közleményt kiadott. Én üdvözlöm ezt az állásfoglalást azért, mert nagyon sok aspektusából is látszik, hogy átfogó megközelítést alkalmaz, átfogó összetett megoldásra van szükség, amelyet valamennyi tagállam el tud fogadni. Én azt kívánom a következő évre, hogy olyan megoldást próbáljunk találni, amelyet itt a parlamentben a demokratikus pártok el tudnak fogadni. Ha nem beszélünk a bevándorlásról, akkor a populisták, populisták és nacionalisták kezei közé kerül a téma, úgyhogy lépjünk. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen Zdehovszki úr, mondja az elnök, és Moretti asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az elégedettségemet szeretném kifejezni a szavazással kapcsolatban. Integrált bevándorlási politikára van szükség, mert a helyzet elfogadhatatlan. Minden nap látjuk, minden egyes tragédia után, hogy szükséges a globális megközelítés. Olyan globális megközelítés, ahol az összes tagállam kollektívan vállalja a felelősséget ezekért a szomorú eseményekért, és szolidaritásról és elkötelezettségről tesz tanúbizottságot, tanúbizonyságot. Konkrét lépésekről kell, konkrét lépésekre van szükség, amelyek a probléma gyökerét és okait kezelik, és új legális bevándorlási stratégiát, lehetőségeket kell biztosítani, együttműködni a harmadik országokkal. Ne lehessen temető a földközi tenger ne legyen ez holttestek temetője. Elfogadhatatlan ez a helyzet, és sürgősen lépni kell lelkiismereti okokból is. Nem csak a földközi tengerre határos országok cselekedjenek, mert képtelenek már egyedül megoldani a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm. Kollégák, a következő jelentés következik Mamikins úr jelentése, és ezzel kapcsolatban Jurek Marek szól először. E, dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy döntöttünk, hogy meg hogy megszavazzuk ezt a társulási megalapodás Grúziával. Azért támogattam ezt, mert a szovjet utoldállamok szuverén, szuverén jövőjét mindenképpen támogatni kell. Ugyanakkor azt nem tudom elfogadni, hogy grózára, hogy Grúziára erőltetjük a homoszexuális ideológiát. Grúziában sok ezer tbilisi lakos tüntetést tartott, hogyha homofóbiával, vád, homofóbiával vádoljuk, vádoljuk Grúziát, az támadás azon tagállamokra is, azon tagállamokra nézve is, akiknek van saját álláspontjuk ezzel kapcsolatban. A szocialisták között nagyon sok a szélsőséges, Én úgy szavaztam, ahogy az Európai Unió alapítóatjai szavaztak volna. Köszönöm szépen, Poszpisil úr a következő hozzászól. Ja, jako poslanec eh, z České republiky. Köszönöm szépen. Úgy, mint cseh képviselő egy posztkommunista országból, akik megtapasztalták a Szovjetuniót, én üdvözlöm azt, hogy elfogadtuk a társulási megállapodást Grúziával, és így megnyitottuk az utat ezen ország előtt, amely korábban a Szovjetunió Magyarország befolyása alatt állt, tehát most már megnyitottuk az utat számukra a demokratizálódás felé, és ez az állásrólás nagyon fontos, hiszen az azt mutatja, hogy mi támogatjuk ezt a korábbi kommunista csatlós államot, és így ez az ország is már jogállam lehet. Ezt tettük Moldova esetében is korábban, most pedig Grúzia van soron. Remélem, hogy ez a megállapodás előnyét szolgálja majd a grúz állampolgároknak. Szerintem szükséges volt ez, és rendkívüli, rendkívüli módon örülök annak, hogy hozzájárulhatunk Kelet-Európa, illetve Ázsia fejlesztéséhez. Remélhetőleg ez folytatódni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm. Zdanoka asszony következik. Tisztelt elnök asszony, én nem szavaztam meg ezt az állásrolást, mert ez nem annyira szolgálja az Európai Unió, illetve a Kaukázus területének eh, közeledését. az a javaslat, hogy létre, létre jöjjön egy EU-Grúzia megállapodás nem megfelelő, meg, e, megszállt területek vannak itt, nyílt ellenségeskedés van, és grúziai katonai fellépés is tapasztalható. Ezért az, hogy az EU fellépése a keleti partnerség kapcsán jólétet ad minden országnak ebben a területen, szerintem ez kétséges. Next speaker, Peter Yar. Péter jár a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megszavaztam ezt a megállapodást, mert szerintem ez egy kezdet, és már elhangzott, ez egy történelmi pillanat. Nem lehet az, a világot jobbá tenni, de talán segíthetünk akkor, hogyha e, kölcsönösen tisztelettel bánunk egymással, megfelelően kereskedünk, és e, hogyha bizalmat alakítunk ki. Szerintem ez a lépés egy nagy bizalomépítő intézkedés, és így közösen segíthetünk abban, hogy a világot jobbá tegyünk, és ezért szerintem ez példája lehet a további társulási megállapodásoknak, és ez a kereskedelmi politikai értékeinket is kiemeli, hogyha ezzel ellen szavaztunk volna, akkor azt jelenteni, hogy ezt a régiót kicsit magára hagytuk. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Jár úr. Hennen úr következik. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Nem engedhetjük meg, hogy az ukrán válság el vakítson minket, minket a putinista revans politikája. Nagyon fontos, hogy szuverén szuverén politikát folytasson, de itt nem csak erről van szó, alapvetően itt egy 19. századi orosz fellépésről van szó, alapvetően konfliktusról van szó a, a, a szláv barátok és a nyugat barátok között. Vannak olyanok, akik liberális demokráciát akarnak, és vannak olyanok, akik autokráciát akarnak. Valójában a jogállamiságról van szó, arról, hogy a szabályok a szabályokat tiszteletben tartják-e. A grúzoknak is, az ukránoknak is saját dolguk az, hogy erről döntenek, de hogyha döntenek, és a nyugati liberális értékek mellett teszik le a voksukat, akkor kötelességünk, hogy segítsük őket. Ez igaz Európában és az euróatlanti közösségben is. Nem szabad megengedni, hogy a fegyvereket használják ezért. Köszönöm. Wolf képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tisztelt ház egy, megint egy olyan dologról szavazott, ami a neokolonializmust támogatja, illetve az imperializmust. Ennek a következményei karácsonykor nevetségesek lennének, de ez sajnos komoly. Stopkort városa a választókerületemben van, ez észak-nyugaton van. Ezen karácsony alkalmával több ezer olyan család lesz, aki nem jut élelemhez, aki nem tudja fűteni a házát, élelmiszerbankokhoz kell menniük, hogy élelmiszerhez jussanak. Diktátoroknak és bürokratának adjuk a hatalmat Grúziában. Az én választópolgáraimtól veszik el a pénzt, hogy ezt a mohóknak adják Grúziában. Ezt sem én, sem a UKIP nem fogadtuk el ezt az állásfoglalást, nem hiszünk az EU-s imperializmusban, nem hiszünk abban, hogy a szegényektől elvehetjük a pénzt, hogy azt odaadjuk a gazdagoknak, nem gondoljuk azt, hogy a stockportiaknak nyomorogni kell karácsonykor, hogy a gazdag grúzoknak gazdag karácsonya legyen. Next speaker, Sean Kelly. Sean Kelly következik. A legutolsó hozzászólóval ellentétben én nagy örömmel támogattam ezt az indítványt, és ennek megfelelően szavaztam is. Szerintem miért földkő a mai nap, és nagyon fontos, hogy itt volt az elnök és a korábbi elnök, hogy lássa a szavazást. A képviselők legnagyobb része az indítvány mellett szavazott, természetesen lehet nem egyetérteni, a demokrácia, a többség véleményében működik, és Grúzia is a demokratikus jogaival él, a nyugat felé tekint, ahelyett, hogy a kelet folytogatná örökre. Úgyhogy itt az Európai Parlament szintjén ez a lépés mutatja, hogy milyen komoly a szándékunk arra, hogy biztosítsuk, hogy minden ember szabad lehessen, és hogy minden kormány dönthessen, szabadon dönthessen. Ez egy nagyon jó nap Grúzia életében, és nagyon jó nap az Európai Unió életében is. Köszönöm szépen, Kelly úr. Most pedig egy másik jelentés következik. Az ajánlás. Mamikins úr ajánlása a grúz társulási megállapodásról, és az első hozzászóló Pospisil úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én már elmondtam a véleményem az előző hozzászólásomban, úgyhogy csak egy valamit tennék hozzá. Nagyon örülök, hogy ez a társulási megalapodás nem csak gazdasági kérdéseket tartalmaz, és nem csak a vám és szabadkereskedelem és egyéb kérdéseket érint, hanem a jogállamiság kiépítéséről is szól Grúziában. Olyan területek megerősítése, mint például a pályáztatási eljárás, és így tovább. Én a Csehköztársaságban voltam igazságügyminiszter, és tudom, hogy az Európai Unióval kötött társulás az nem csak gazdasági kérdéseket érint, hanem más témákat is, mint például a demokratikus társadalom és jogállamiság kiépítését. A szöveg ezekről is szól, és ezért támogattam. Köszönöm, hogy az elnökasszony és David Coburn az utolsó hozzászóló. Én a társulási megállapodás ellen szavaztam. Az Európai Unió Empire Building beavatkozik az országok életébe. Az EU és a volt Szovjetunió indította be ezt a válságot Ukrajnában, nem voltak megelégedve, és most Grúziának a magánéletébe is beleavatkoznak. Grúzia 2008-ban még háborúban állt Oroszországgal. A UKIP véleménye az, hogy az Európai Unió megint a konfliktust erősíti, erre önti, a tűzre önti az olajat. Oroszország és az orosz vezetőség elme állapota kérdéses, úgyhogy egyáltalán nem bölcs dolog Putyin urat provokálni. Ő már megmutatta, hogy mire képes, az Európai Uniónak semmifajta olyan hatalma nincs, mint Putyin úrnak. Nagyon-nagyon veszélyes ez az ember, és megint a háború árnyéka vetül Európára. És ez megint ö, olyan helyzetet teremt, hogy nem akarjuk azt, hogy 1914 megismétlődhessen 2014-ben, amikor az Európai Unió a birodalmát akarja kiépíteni. Ne provokáljuk az orosz medvét. Yeah, Kedves kollégák, az ülés jegyzőkönyvét majd a következő parlament